Jó napot kívánok, folytatjuk a munkát. Üdvözlöm Önöket a Költségvetés Ellenzés Bizottság ülésén. Egy workshopra került sor a műhelyi találkozó Balti Tengeri Uniós finanszírozás ügyében. a kollégánk az, aki az előadó. Grüßem. Szeretettel üdvözlöm. Aztán Humborg professzor, Gorbinen úr, Torensen asszony és Genyecki asszony, a vendégeink, akik most uh, dear colleagues and uh, specialists, especially, uh, we are really grateful to have you here. Akik most megtartják a bevezetőt, köszönöm szépen, hogy eljöttek. Really would like to see. Jó lenne, ha látnánk itt képviselőket is, magunkon kívül. Ez még emelni a rendezvény színvonalát. Annál is inkább, mert ez egy nagyon fontos kérdés. A Balti tenger az egyik legszennyezettebb tenger a világnak az eutrofikáció, az ökoszisztémák tönkretétele óriási kihívás a térségben, és 80 millió európai polgár sorsát is meghatározó tényező. Különleges lehetőség a mostani, hogy ezt a problémát megértsük, feltárjuk és próbáljuk megoldani. Köszönöm, hogy aki eljött, eljött. 2016-ban ugyanennek a bizottságnak én voltam az, aki bemutattam egy jelentést azzal a címmel, hogy a balti tenger eutrofizációjának megállítása mire lenne szükség már ebben a két évvel ezelőtti jelentésben és a munkaanyagban is benne volt, hogy az EU ráfordításai ellenére sajnos az eutrofizáció folytatódott, és nagyon keveset értünk el, kevés hatást. A 2007-13-as időszakban az EU a környező tagállamokban sok szennyvíz kezelési projektet támogatott, mint egy 14 milliárd euró értékben, és további 44 milliót költöttünk kiegészítő projektekre Oroszországban és Fehér Oroszországban, és ezért a pénzért cserében hát meg, meglehetősen szerény eredményeket kaptunk. Ö, Szóval biztos, hogy egy sokkal költséghatékonyabb megoldásra lenne szükség. Uh, Ennek a mai eszmecserének az a célja, hogy a különböző háttérrel rendelkező szakértők megosszák velünk ismereteiket egymással is. Három szekcióra osztottuk a mai délutánt. Először általános intézményi keretekről beszélünk, utána a kutatási eredményekről, végül pedig a finanszírozási lehetőségekről, az EU fellépéseiről, amelyek az eutrofizációt hivatottak megállítani. És lesz még a három szekció után egy kérdések-válaszok sorozat. Kérem a kollégákat, hogy vegyenek részt aktívan ebben a vitában. And also I would be happy to have not just the EU uh, perspective and angle in the discussion what could we do more efficiently. És uh, hát próbáljuk közösen feltárni azt, hogy mit tudunk a nem EU-s országokkal, főleg ugye Oroszországról és Fehérországról van szó, közösen valamit tenni az ügyért. Wichtiges und interessantes Thema. Und der erste Sprecher ist Dr. Valóban nagyon fontos témáról van szó, és akkor most mind már urat szólítom, mind már asszonyt a számvevőszék részéről. Örülök én is, hogy a performancia auditunk eredményeit előadhatom önöknek. Ez 2016-ra vonatkozó jelentés. a Balti-tenger eutrofizációjával szembeni harc címmel. Where should I target with this one? Um, yeah, I think, I think, yeah. Okay, you pressed here. Yeah, correct. So eutrophication, what it az eutrofizációt elsősorban a szerves anyagok bekerülése nitrátok és foszfor bekerülése a tengervízbe okozza. És persze ez aztán alganövekedést okoz, és ez további méreganyagok bekerülését okozza a vízbe, és így a tengerek, a balti tenger élvezhetősége fürdési szempontból jelentősen lecsökken. 93%-a a balti tengernek érintett, súlyosan utafizálódott. Van egy-két megmaradt hely. Van az úgynevezett diffúz szennyezés, a mezőgazdasági diffúz szennyezése és a pontszerű szennyezések. A pontszerű szennyezés elsősorban szennyvíz bebocsátást jelent, és hát az auditunk is erre a két területre terjed ki, mezőgazdaság és szennyvízkezelés, amivel foglalkoztunk. Finnország, Lettország, Lengyelország eh, a mezőgazdaságért felelős So these are maybe the four most relevant directives when it comes to nutrient, nutrients.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 a régi irányelvek ökológiai, környezeti megfontolásokat vettek figyelembe alapkiindulásképpen, tehát felmérték a környezeti állapotot, és hogy milyen intézkedésekre lenne szükség, milyen költségek mellett. És management pleneket ö, alkottak, főleg a szerves anyagok kibocsátására vonatkozóan. A fő audit kérdésünk az volt, hogy az EU fellépései hatékonyan segítették a tagállamokat abban, hogy csökkentsék a balti tengerbe történő szerves anyag kibocsátást. Összességében azt kell mondjuk, hogy korlátozott hatást értünk csak el. mezőgazdasági területen Például szerintünk nem volt jó a nitrát irányelv alapján feltárt nitrát kibocsátási pontok és területek felmérése, és vidékfejlesztési programok nem segítették a nitrát kibocsátás csökkentő programokat, egymásról nem vettek tudomást ezek a programok. Jó volt ugyanakkor, hogy a 2020-as időszakban és azóta változott és pozitívan változott a helyzet. A városi szennyvíz kezelési programok tekintetében csak két tagállam felelt meg teljesen az irányelv kiírásainak, Lengyelországban hatalmas beruházások történtek, mégis nem mondhatjuk, hogy megfelelő lenne az ország fellépése, a végrehajtás, sok késődelmet szenvedtek a projektek. A jó oldalon azt látjuk, hogy Lettországban és Lengyelországban a szennyvízkezelők amióta működnek, hatékonyan működnek, de némelyikük pénzügyi fenntarthatósága kérdéses, és általában a fenntarthatóság, mások pedig túl nagynak bizonyultak. bizonyultak. A balti tengert környező térségben létrejöttek ugyan környezeti projektek közös szervezésben szomszédországokkal, és az alacsonyan lógó gyümölcsöket eh, részben sikerült leszedni. Ugye vannak könnyű módszerei annak, hogy hogyan lehet a szervesen egy kibocsátást csökkenteni. Az EU azonban ezekhez kevéssé járult hozzá, egy nagy eredmény született, hogy vár szennyvizét azóta kezelik, és ugyanakkor a negatív oldalon az látjuk, hogy Kaliningrád és más nagyvárosok hasonló projektjei évtizedes késésben vannak, nem épültek meg, és ami megépült nem költséghatékony. Végül pedig megvizsgáltuk, hogy a balti tengeri térségre vonatkozó EU stratégia mennyiben szolgálja a célt. Három cél volt, mentsük meg a tengereket, az egyik al célkitűzés a tengerek megmentésén belül a szerves csökkentés volt összhangban a regionális tengeri egyezménnyel, de a balti tengeri stratégia nem ad külön pénzt ezekre a célokra, legfeljebb kanalizálja a projekteket és keretbe helyezi őket. Volt néhány kiemelt úttörő projekt az együttműködésre vonatkozóan környezeti és mezőgazdasági területen, és erőfeszítések történtek a stratégia, illetve a kohéziós program alatt futó programok összehangolására, de összességében a stratégia hozzáadott értéke a szerves anyag kibocsátás tekintetében enyhén szólva nehezen értékelhető. Ajánlásaink szerintünk a víz irányelv hatája alatt sokkal pontosabban kéne meghatározni, hogy mit jelent az, hogy hatékonyság, és mérhető szerves anyag kibocsátási célokat kellene kitűzni és elérni. Mezőgazdasági területen pedig a, legkockáz, a legjobban sújtott területeken kéne kijelölni nitrát szennyezett területeket, és az agri környezetvédelmi projekteket is rá kéne állítani a cél elérésére. Ami pedig a szennyvíz kezelést illeti, sokkal szorosabban kéne követni a megfelelést, és a 99-es irányelv ambícióin túlmutató ambíciókat kéne megfogalmazni, valamint Hatékonyabban kéne tervezni és kivitelezni a szennyvízkezelő infrastruktúrákat. Köszönöm. Köszönöm szépen. schön schon mal sagen. Jó, érdekes volt hallgatni, az előadást. De úgy látom az Európai Bizottságtól is van itt valaki, Róha asszony. Ki az, aki a bizottság nevében hozzá kíván szólni ehhez? Most parancsoljanak. Igen, köszönöm szépen. Matthias magam a környezeti, a tengeri környezet területét vezetem. Köszönöm szépen a vendégeknek és a szervezőknek. Két kalap van rajtam a mai napon, két sapka. Eh, kom eh, eh, álláspontját is szeretném bemutatni, és a Helcom alelnöke is vagyok. Július 1 ugyanis az EU vezeti a Helcomot. Azzal kezdeném, hogy köszönöm, hogy a számveszék bemutatta. Egyébként volt egy, és melyek azok az ajánlások, amelyeket már időközben átültettek a gyakorlatba. Elnézést, igyekszem a megfelelő képet beállítani. Hol van a... Milyen irányba kell... Köszönöm szépen. Ez egy kis ö, séma arra vonatkozóan, hogy a különböző európai eszközök ö, hogyan működnek együtt, amelyek érintettek ebben a témában és már említettem a számvőszék előadását. Én mindenek ma az eutrofizáció esetében a mezőgazdasági kibocsátás, és ami itt nagyon fontos, hogy 2014-2020-as időszakban is ö, szigorú kritériumokat vezettek be a vidékfejlesztési programok keretében, politikán belül és a kohéziós politikában is természetesen. Tehát egy jövőorientált ö, eszközre van szükség, amely fontos szerepet játszik ebben a második dolog, a városi szennyvízkezelésre vonatkozó irányelv. Sokat javult a helyzet, azt látni kell, tehát a jutottak el oda, ahova szeretnünk volna. A szembevőszék is említettek, készítettek egy jelentést, egy beszámolót. Összefoglalva azt tudom mondani erről, hogy a nagy többsége az EU tagállamoknak, a balti államokról beszélek ebben az esetben, az ö, ö, javult a helyzet, ahol nem mind a következő hetekben értendő ez, hogy közkonzultáció lesz, és meg kell nézni, hogy az irányelv tesz a kívásoknak. Nagyon hasznos volt ez az eszköz természetesen, de szeretnék most megnézni egy néhány témát, mint az előző is mondta, például a költséghatékonyság ügy alaposan meg kell nézni, hogy tényleg hatékonyak is legyünk egyen az eszközzel. Meg kell említeni egy kevésbé formális, kevésbé intézményesített területet, együtt együttműködik az OECD-vel, amely segít az Európai Bizottságnak értékelni az EU tagállamok szükségleteit. Két további keret eszköz szeretnék megemlíteni, ez a vízügyi keretirányelv. Az egy holisztikus megközelítést alkalmaz minden nemű víz te, test kezelésére vagy irányítására szolgál, illetőleg ide tartanak a most úgy gondolom, hogy az értékelés eredménye után sokkal jobb pozícióba kerülünk, ami azt jelenti, hogy a tagállamok az ajánlásokat mennyiben ültetik át, mint már említettem, a költséghatékonyok, stb. Aztán itt van egy további tengeri környezeti irányelv, és itt szembesülünk illetőleg itt is megvizsgáljuk, hogy a tagállamok milyen információval szolgálnak nekünk, és abban bízom, hogy idén nyáron közé tudunk tenni egy eredményt, egy első eredményt. Tehát újfajta bizonyítékok, tények állnak rendelkezésre, amelyekkel a finanszírozási részeket, jelentős finanszírozásról van itt szó, azért nem akarok a számokkal egyenként foglalkozni, de amit szem előtt kell tartanunk, hogy a finanszírozás ugye ide tartozik, tehát itt azért közegészségügyi, eh, népegészségügyi előnyökkel is számolunk, nem csak az eutrofizáció, a vízminőséget eh, mm, érinti ez, hogyan gyűjtik, hogyan kezelik a szennyvizet, például az egy eh, számos vetülettel rendelkezik. Két végső pont, mielőtt a kollégáim, a Helcom kollégák által előkészített anyagot bemutatnám, aztán nitrát irányelv is egy fontos, az irányelve kapcsolatban is egy értékelést. Tehát az az intézményi terület, amiről beszélni akartam, mint már korábban mondani, az európai tagállamok nem kizárólagos parti államok a balti tengernél, Oroszország is ide kívások az orosz régiókkal kapcsolatban, és Éppen ezért a Helcomnak fontos szerep jut, ez egy nemzetközi szervezet, hogy fontos intézmény ez a Balti tenger térségében, itt láthatjuk, hogy mi ez 1974-ben hozták létre, emlékszünk, mindenki tud, ez néhány ország a Szovjetunió tagja volt, aztán Németország akkoriban még megosztott volt. Fontos ezt szem előtt tartani, hogy hogy jött létre ez az intézmény, és a hidegháború idején született meg az intézmény is, és segített megóvni a közös tengerünket, és még ösztönzni, hogy egyhangú, tehát egyhangú támogatást sikerült kialakítani, és megnéztük, hogy azzal kapcsolatban mit teszünk, és közösen tudunk fellépni a jövőben is. Ez egy mindenképpen pozitív jelzésként értékelendő a Helcom eh, környezeti fókusz, a szakpolitikai tevékenységet is folytatunk. A legnagyobb előnyünk az, hogy eh, a tudományos közösséget eh, hozza össze, például a Balti tenger térségében ez egy rendkívül fejlett tudományos terület, talán a legfejlettebb a világon, végrehajtó Mm, lehetősége, mint a tagállamok, akik végrehajtják az EU jogot, hogy az Európai Bizottságnak is megvan a szerepe a szerződések őreként, ilyen lehetőség itt nincs. Aztán az EU szempontjából egy további fontos pont, hogy közös célokat sikerült megállapítani, és a célok ugyanazok, mint az európai jogalkotás területén. Azért ez jó dolog szerintem, és egy jó kiindulási pont a következő évtized vonatkozásában. Mint már mondtam, az eutrofizáció, és hát a kolléga is emlé... vannak kollégák, akik tudományos kentése, és a maximális kibocsátható anyag szerepel itt, ami tudományos szempontból került meghatározásra. Én nem tudok minden egyes számra kitérni, nem az én kompetenciám ez, de azt gondolom, hogy eljutottunk oda, hogy célokat határoztunk meg, ez a fontos dolog, tehát van egy megközelítés, egy közös megközelítés, meg kell viszont nézni még, hogy hogyan tudjuk ezt a gyakorlatba átültetni, de ez egy érdekes tapasztalat lesz nyilvánvalóan, és szerintem inspiráló lehet, vagy jó, vagy rossz értelemben az európai tagállamok számára, hogy mit tudunk itt elérni. Itt látjuk a viszonylag jó híreket, olyan számokat, használunk, amelyeket évről évre frissítenek. Amit itt látunk, az, az hogy van csökkenés 24% a foszfor esetében, és 22% a nitrogén esetében a csökkenés 1995 és 2014 között bevitelről van szó. Tehát E, ugyanaz az időszak, amikor a GDP a legtöbb tagállamban, a balti állam körül mégiscsak növekedett. Nem minden egyes esetben, de hát azt gondolom, hogy itt ez e, e, sikerült csökkentést elérni annak ellenére, hogy a gazdasági tevékenység erősödött a térségben. Ez nagyon fontos kérdés a következő Nyilván a következő szekcióban tudományos megközelítésből hallgatjuk meg ezeket a kérdéseket. Nem akarom megelőlegezni, amit őt mondanak, de a szakpolitikai területről elmondhatjuk, hogy ö, sikerült átültetni intézkedéseket a gyakorlatba, de ezek nem elég átfogóak még és azt is látni kell, hogy hosszabb távon tudjuk megítélni az eredményességet, ezt be kell látnunk, ez nem mm, mellébeszélés illetőleg aggodalomra ad okot, hogy, hogy a negatív hatások összeadódhatnak, nem tudjuk egyenként külön nézni ezeket a hatásokat, tehát ha növekszik a hőmérséklet, az eutrofizáció fokozódik, és látjuk itt van az balti tengeri cselekvési terv, még nem teljesen került átültetésre. Van egy néhány évünk, tehát félig üres, félig tele a pohár, ki hogy szeretné, de hát én abban bízom, hogy félig tele a pohár. Aztán egy kis diagramot látunk, amelyel illusztráljuk a közös fellépéseket, mi az, amit a tagállamok közösen vettek kézbe, a kék az tényleg jó hír, a sárga nem teljesen jó hír, viszonylag jó hír, a vörös szín pedig nem jó egyelőre, egyelőre nem sikerült elérni, az, a, az adott fellépést nem sikerült befejezni, és hát amit alatta látunk, az a rosszabb kép, ez a nemzeti cselekvések kérdése, fellépések kérdése. Ehhez szeretnénk, ezt, ezeket szeretnénk figyelemmel kísérni és alátámasztani. Fontos, hogy közösen megnézzük az átültetés esetében, látjuk az adatokat, azért jók az eredmények a egyetlen fellépés sem sikerült elkezdeni vagy befejezni, de nemzeti szinten viszont nagyon keveset valósítottak meg. Tehát viszont közös fellépés során majd mondjuk azt is, hogy az egyszerűbb, az olcsóbb dolgokat elvégeztük már jó részt. Ezt be kell látni, hát egyre magasabb szintre kerülünk, és bizonyos intézkedések azért elég költségesek lesznek néhány példát itt látunk. Ezek a hatékonyak, gén kivonás mennyire sikeres, de azért vannak szakértői szinten tárgyalások és technikai, műszaki fellépésekre is szükség van. De hát ez és mm, most elemzik éppen a hatékonyságát a nemzeti intézkedéseknek, és hát úgy álljuk a tervünket, no, hogy mit értük el, hogy meglegyen egy megfelelő közös alap. Talán az utolsó pont támasztani a Helcom részéről az éves veszteségek az eutrofizáció miatt 3804 ezer molhatunk be. Hmm és hogyha nem javul a helyzet, akkor ezekkel a veszteségekkel továbbra is számolni kell. Köszönjük szépen. Hát, amennyire csak lehet, mindenek előtt, ami a klímaváltozást is illeti, amely még ront a helyzeten, ugyancsak klímaváltozás a környezeti hatás. Mi az, amit elértünk, és mi az, amit nem értünk el, miért nem értük el, amit nem értünk el. Ugyanakkor igyekszem szavonni a következő több éves pénzügyi keretre, a következő rendeletre nézve. Ezért szeretném megtudni önöktől ezek után, 2012 és 2014 után, de miért, miért vagyunk még mindig abban a helyzetben, hogy még mindig azt teljesen elérhető cél lett volna ez a, a, a rendeleten belül, és egy másik kérdés ezzel kapcsolatban, ö, nincs meg nehéz elmagyarázni a polgároknak és a választó polgároknak is, főleg, hogy, hogy a kettő és egy 2000-es, a másik pedig 2008-as, talán kézenfekvő a frusztrációnk. Én is szeretnék kérdéseket feltenni. Köszönöm szépen a nagyon érdekes bevezetőket. Az Európai Bizottságot kérdezem. Mi a helyzet Oroszországgal? Mi a helyzet az oroszországi inputtal? Fehér Oroszország és Oroszország kérdésében, mert az sem elfogadható, hogy mindenki igyekszik csökkenteni, csak, nem, csak két állam nem. Tehát mi a helyzet Oroszország kérdésében, mert az sem elfogadható, hogy mindenki igyekszik csökkenteni, csak nem, csak két állam nem. Tehát mi a helyzet, milyen inputok vannak egy-egy állam esetében, van-e különbség? A következő feltett kérdésként Lengyelország esetében. Miért van az, hogy ezek az intézkedések, amelyeket Lengyelországban hoztunk, hogy nagyon sok, hogy nagyon sok építkezés volt, szennyvíztisztító, ez nem elegendő, vagy későn történt, és mennyi időre lesz szükség, amíg az eutrofizáció mégiscsak vissza nélkül. Tehát bizottság utána számvőszék. Thank you very much. You certainly asked me difficult Köszönöm szépen. Valóban igen nehéz kérdéseket kaptam, de azért megpróbálok ezekre válaszolni. Az utolsó kérdéssel fogom kezdeni, és remélem, hogy a következő kettő hozzászóló megadja majd, akkor is nagyon hosszú időre lesz majd szükség. A minisztériumi adatok azt mutatják, hogy a balti tenger 95%-a tulajdonképpen kisebb vagy nagyobb mértékben eutrofizált állapotban van. Nem túl mély ez a tenger, viszonylag sekélynek szám, nem annyira mozog a vize, nincsenek befolyó, illetve lefolyó ö, folyói. Ez a tényállás, hogy eutrofizált a balti tenger tehát ezt nem lehet szépíteni, ezt a helyzetet. Elég nehéz helyzetben vagyunk tehát. Ugyanakkor a Helcomnak köszönhető, illetve az irányelvnek is. Nagyon komoly probléma az eutrofizáció, ez a halak szaporodó képességét is befolyásolja. Maga az egész tenger biológiailag nem annyira produktív, amennyiben magas szinten eutrofizált a kérdést, a szennyezést, a konkrét szemetet, hulladékot. Nagyon nehéz ar- <laughs> nagyon nehéz arra is válaszolni, hogy miért mindig hátrafelé nézünk, miért mindig a múltba nézünk, és nem a jövőbe. Na most azért fontos a múltban, nagyon nehéz mindig naprakész információt kapni. Mint ahogy 2016-ban is elmondtuk már, tény az, hogy itt az intézmények közösen elfogadnak szabályokat, például vidékfejlesztési támogatásokat, és megpróbálunk megfelelően segítséget nyújtani. Tudom, hogy mindenki megpróbál segíteni mindenki szeretné az adatokat látni, szeretné ezeket elemezni. Nekünk ugye az a feladatunk, hogy begyűjtsük az adatokat, a tájékozottan folytathasson vitát ezzel a témával kapcsolatban. És most olyas valamit mondok, amit nem biztos, hogy ki kellene mondanom, de mindenképpen úgy gondolom, hogy nagyon nagy a nyomás, és nagyon komolyak itt a feszültségek, ugyanis sok ember életé között. Mindannyian azt szeretnénk, hogyha a pozitív emberi cselekvéseket lehetne támogatni, ugyanakkor korlátozni lehetne a negatív kihatású emberi beavatkozásokat és cselekvéseket. Sokkal ambiciózusabbnak kell lennünk, ez már egyértelmű. Hogyha mondjuk összehasonlítjuk a jelenlegi helyzetet a 15 évvel ezelőtti helyzettel, hogyha megnézzük, mondjam, belépett az Európai Unióba azóta, és nagyon gyorsan felzárkóztatták a hulladékkezelésüket és a szennyvízkezelésüket, sokkal gyorsabban fejlesztették, mint az, ha mondhatom így, a régi tagállamok. Tehát óriási beruházásokat indítottak el annak érdekében is, és megpróbáljuk folyamatosan vizsgálni, hogy milyen kihatásai lehetnek annak, hogyha nem felelünk meg az irányelvnek és a szabályoknak, folyamatosan monitor, monitorozzuk a negatív hatásokat, dolgozunk, dolgozunk, amennyire tudunk teljesen. Egy pillanat, konzultálnunk kell a kolléganőmmel. Perhaps in the meantime we... Esetleg később hozzászólhatok, vagy elküldhetem írásban is az információt, hogy mindenképpen konkrét és helyes információt küldjek önöknek. Köszönöm. Jelenlegi állását is azt, hogy bármilyen cselekvést elindítunk, az milyen szinten hoz majd sí, szennyvízkezelés területén. Nagyon sok szennyvízkezelő állomás elérte a HELCOM követelményeit, tehát tulajdonképpen tovább is ment, mint öbölben, láthatóak és mérhetőek már a pozitív eredmények. A mezőgazdaság kapcsán a, és a nitrát kapcsán ugyanakkor ez akadályozhatja is a megfelelő végrehajtást. Nyilván van pró és kontven, és még eléggé messze áll a tökéletestől ez a megközelítés. a szennyvízkezelés kapcsán, az alapterv, a master plan kapcsán, illetve megvoltak a megfelelő végrehajtás. Nagyon komoly kezelési, kormányzási terv jött létre, sőt, reformokat is elindítottak, bizonyos végrehajtási hat nem eléggé hatékonyak. Ilyenkor valóban fel kell gyorsítani a rendszert. Nézem a jelentést a Helcom jelent. Oroszország túllépte minden egyes területen a plafonértékeket. De azért nem annyira egyszerű a vit. Meg kell azt is néznünk, hogy egy... Amennyiben vannak statisztikák, hogy mely állam, környező állam milyen bevitelt nyújtott az elmúlt években, évre évre lebontva. Tovább lépünk a programunkkal. Második rész Humborg professzorról a Stockholmi Egyetemről. Parancsoljon, megadom a szót. Um, committee members, I have been... Kedves szakbizottsági tagok, azt a felkérést kértem, hogy én is tartsak előadást a Balti-tengeri régióban. Itt látható az előadásom vázlata. A Stockholmi Egyetemtől érkeztem, és nagyon sok esetben mi is együtt dolgoztunk a Helkommal, mert mi is foglalkozunk az eutrofizációval és a balti tengeri régióval. kaptunk Európai Uniós támogatást is eutrofizációs kutatások lefolytatására. Szeretném ismertetni a különböző kutatások eredményét, és hogy ez milyen kihatással van azok életére, akik a Balti-tenger partján élnek, végezetül pedig el fogom mondani az ajánlásainkat. A Stockholmi Egyetemen működik a Balti-tengeri központ, ahol saját kutatásokat végzünk, kommunikációs tevékenységet is folytatunk, erre majd később visszatérek, és van egy Baltic Nest Institute nevű intézményünk, amely a balti tengeri cselekvési terv végrehajtásáért is felelős. Vizsgáljuk tehát, hogy mely tagországnak mit kell megtennie annak érdekében, hogy javuljon a Balti-tenger helyzete, tehát hogy a tápanyagok a Balti-tengerbe juttatása, vagy tápanyag kibocsátás hogyan alakul. A Helcommal természetesen folyamatos együttműködésben dolgozunk. Úgy gondolom, hogy a mediterrán vagy a fekete-tengeri régióhoz képest ez a közös kutatás mindenképpen úttörő jelentőségű. Beszéltem az imént a kommunikációról, és ezzel kapcsolatban van egy Balti-tenger szeme nevezetű munkacsoportunk, amelyben újságírók, szakértők dolgoznak, és a biodiverzitással, a szennyezéssel, a halászattal és a tápanyag kibocsátással foglalkoznak. politikai célkitűzéseket próbálunk elősegíteni, tehát politikai szaktanácsadást adunk. Van egy weboldalunk is, itt látható ennek a címe. Itt eutrofizációval foglalkozunk, és azokkal az intézkedésekkel, amelyeket meg lehet tenni az eutrofizáció megállítására, ez is megtalálható a honlapunkon. Ez volt tehát a bevezetőm, hogy mindenki lássa, hogy tulajdonképpen kik vagyunk és mivel foglalkozunk. Az eutrofizáció első oka a nitrogén, a foszfor és a különböző tápanyagok a balti tengerbe történő bejutása vagy juttatása. És eh, már nem is emlékszem, hogy ki kérdezte az elnök asszony, vagy valaki más, hogy miért annyira lassan reagál ez a rendszer. Na most a Kattagati régióban van egy olyan szűk keresztmetszet, ami nagyon specifikussá teszi a balti tengert. És az, hogyha a vizet felhigítjuk, az nem oldja meg az eutrofizáció problémáját, mert a víz általában 30 évet is eltölt ezen a területen, tehát nincsen víz cserélődés. Úgyhogy ez a specificitás, ez a jobboldali helyen látható. Itt alacsony oxigén, anoxigén területek találhatóak, ezek meg vannak jelölve ezek olyan területek, ahol még kagylók sem élnek meg, és nincsenek rákok sem, halak sem, tehát a kagylónál magasabb rendű élőlény nem található ezeken a területeken, és az elmúlt száz évben folyamatosan romlott a helyzet. Mint ahogy az imént elmondtam, a bizottsággal együtt dolgozunk, és van egy balti tengeri cselekvési tervünk, egy rendkívül ambiciózus cselekvési terv, itt láthatóak a fontos cselekvési területek. A cél tulajdonképpen egyszerű, tisztább vizet akarunk, amiben kevesebb a tápanyag, kevesebb az alga, és amely egy pozitívabb és egészségesebb környezetet alakít ki. Együtt működtünk a Helcommal, és megpróbáltuk modellezni, hogy hogyan lehet elérni ezeket a célkitűzéseket, hogy a tagállamoknak milyen tápanyag kibocsátási csökkenést kell megvalósítania. Ez igazán úttörő munka volt európai szinten a Helcom és a Stockholmi Egyetem részéről. Megpróbálunk egy fenntartható tengeri életformát létrehozni és megtartani. Elindítottunk egy bónusz projektet is, ez az Európai Parlament és az Európai Tanács kezdeményezése volt. Az EUMS 185. cikkéből következik ez, azt nem tudom pontosan, hogy ez mit is jelent, bevallom, de azt tudom, hogy az Európai Unió adta ehhez a finanszírozást. 100 millió eurót tudtunk elkölteni balti tengeri kutatásokra. Helsinki-ben a kollégák remek munkát végeznek, és tőlük kaptuk ezeket az adatokat, a tápanyag kibocsátásra több milliárd eurót fordítottak, illetve a tápanyag kibocsátás kutatásra, és Oroszország is részt vett ezekben a kutatási projektekben. Ebben a tekintetben nagyon jó az együttműködésünk az orosz kutatókkal. Természetesen az ő kutatásaikat nem Európai Uniós pénzek finanszírozták, de akkor is nagyon fontos, hogy együttműködjünk az orosz kutatókkal, hiszen számukra is rendkívül fontos ez a terület. Nézzük itt az eredményeket, magukat a számokat már láttuk az imént. Szeretném itt bemutatni az adatokat a nitrogén és a foszfor tekintetében. A sárga területek, azok művelt mezőgazdasági területek, Németország, Hollandia, balti államok és Dánia. Északon kevesebb mezőgazdasági területet találunk, Németországban, Dániában az összterületek 60% a mezőgazdasági terület, míg az északi országokban mindössze 10% ez az adat. Láthatjuk, hogy az elmúlt 8 évben csökkent a tápanyag kibocsátás, valamikor 80-as, 90-es években tetőzött ez, és azóta csökken a tápanyag kibocsátás. Tehát sok mindent megtettünk, de most belép az elefánt a porcelánboltba. A kérdés az, hogy miért annyira lassú az átalakulás. Tehát egyre kevesebb tápanyag kerül a tengerbe, mégis nagyon lassan változik a helyzet. Foszfor és nitrogén, a foszfor és a nitrogén is felelős a kialakult helyzetért. Ez egyébként élelmiszer, élelmiszer, takarmány, illetve trágya formájában jelenik meg. Tehát a probléma tulajdonképpen az, hogy amíg ezek a strukturális problémák fennállnak, például az állattenyésztés szintjén, addig ezek a problémák is megmaradnak. Rendkívül érzékeny rendszer a balti tenger rendszere, és azok az állatok, amelyek a a balti tengerben élnek, nagyon sok foszfort és nitrogént termelnek, és ez is probléma. És akkor itt is rengeteg trágya keletkezik, amelyel nem lehet mit kezdeni, el lehetne szállítani, vagy lehet hogy ezek az ürülékek, illetve trágyák mégis hova kerüljenek. Nézzük akkor most a 60-as évek és a 2010-es év adatai ürüléket termel, mint egy nagyváros, csak hogy a nagyvárosokban van hulladék és szennyvízkezelés, míg az állatfarmokon nincs. Dániában az ürülék és a trágya tárolása hogyha ezt nem használják fel és elégetik, akkor pedig óriási mennyiségű szennyező anyag kerül a levegőbe, ami megint problémát okoz. Dánia nagyon jól halad előre, 6 millió láthatóak azok a területek a térképen, ahol a komoly sertés farmok vannak, és ezek azok a területek, amelyekre mindenképpen koncentrálnunk kell az ürülék és a trágya termelés kapcsán. És akkor most nézzük a part menti szakaszokat. Itt komoly feldolgozás mindenképpen javult, de az algák és az elalgásodott és elhínárosodott területek aránya még mindig rendkívül magas. Jobban meg kell még majd értenünk, hogy a természetes víztisztítótjük, úgy gondolom, hogy ezeket a kék és zöld algákat már mindenki ismeri, már beszéltünk erről. Ezek nagyon fontos szerepet játszanak a, az élelmiszer hálóban, amely közvetlen kihatással van a klímára, amikor ugye élelmiszerként szolgálnak halaknak, például heringeknek és egyéb más tengeri állatoknak. És mint ahogy az imént is elmondtam, a balti tengerben kb. 30 évi a balti tenger tulajdonképpen a tápanyagot felvevő és megtartó terület. Ezek a tápanyagok a folyókból is beérkeznek a balti tengerbe, és 10-30 év mire ezek a vizek nem még kutatásokat végezni. Meg kell vizsgálnunk a nyílt tengerek és a parti tengerek közötti különbségeket, nincsenek igazán dinamikus modellek arra, hogy tudjuk mérni legnagyobb probléma, de azt nem tudjuk mérni vagy modellezni, hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy javuljon a helyzet. A parti területeken nem ismerjük még a biodiverzitás és az ökoszisztéma pontos adatait, nem ismerjük az ökoszisztémát, és nincsenek meg a megfelelőnk, hogy ezek mikor szaporodnak, vagy szaporodnak el túlságosan. És itt van ez a bónuszprogram, illetve a bónusz finanszírozás, ez rendkívül fontos számunkra, és ez egy nagyon hatékonyan működő projekt, de ez már a végéhez Északi-tenger vonatkozásában, hát annyit el tudok mondani a kutatók nevében, hogy a legtöbbünk nagyon örülne annak, hogyha ez a finanszírozási modell az Európai Unió és a tagállamok között megmaradna. A kommunikációról is beszélni dolgoztam, soha egyetlen kutató sem jött oda hozzám, és nem mondta azt nekem, hogy figyelj, felfedeztem valamit, amit meg kellene neked is ismerned. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor talán most már értjük, hogy miről van szó. Ha semmi nem változik, ötödik a keleti tenger, vagy a balti tenger. Az eutrofizáció annyit jelent, hogy Kalpinen asszony a Finn Környezetvédelmi Intézettől. Kalpinen úr, köszönöm szépen. Overview of the eutrophication and, and then a bit about the long... Először az eutrofizációról beszélnék, a hosszú távú projekciókról, trendekről, különböző mérési módszerekről, ezek hatékonyságos sikerességéről, és így tovább. Néha azt mondják, hogy a tudósok soha nem tudnak egyetérteni semmiben. Most azt kell, hogy mondjam, hogy amit Krisztin mondott az előbb, azzal teljesen egyetértek. Szomorú, hogy a Balti-tenger eutrofizált, a Helcom eh, integrált módon felmérte ezt. Éppen holnap ülésezik a Helcom Litvániában, ahol ezeket az új eredményeket fogjuk értékelni. Most itt csak a finn vizekről beszélnék, a térkép ezt mutatja, de Ugyanez lenne mindenhol az egész balti tengeren. Vörös. Többféle mutatóval dolgozunk. Egy kicsit más lenne a térkép, ha indikátorokra lebontjuk a színeket. Több helyen vannak állandó méri pontok. A zöld pontok azért mutatják, hogy van különbség ezek, ezen helyek között. Ami a klorofil tartalmat illeti, ott viszont sajnos mindenhol minden pont vörös. A fitoplankton klorofil tartalom tekintetében. Már elhangzott, hogy nagyon hosszú idő kell ahhoz, hogy ez a helyzet megváltoztató legyen, mert a tengerfenekén is nagyon nagy mennyiségű szerves anyag gyűlt össze, de azért apró jelei már látszanak az intézkedéseknek az input szintjén, tehát kevesebb szerves anyag kerül már a vizekbe. Bal oldalban látjuk, bal oldalon látjuk a nitrogén, jobb oldalon a foszfor csökkenését. Minél nagyobb a buborék, annál nagyobb eredményt sikerült elérni. A jobb oldalon például a foszfor tekintetében szép nagy a buborék, 50%-kal sikerült csökkenteni a foszfor kibocsátást. A 90-es évek vége és a jelen között. és majdnem minden ö, tekintetben csökkenésről beszélhetünk. A barna folt jelenti azt, hogy növekedés van. A lenti ábra már száz éves kitekintésben mutatja a szervesének kibocsátást. A legmagasabb a 60, 70, 80, 90-es években volt, és 2000 óta folyamatosan csökken, a, mégpedig jelentősen csökken a szerves anyag tengerbe bocsátása. Tehát elindultunk egy jó úton. Itt egy jó példa arra, hogy miért, meg magyarázat arra, hogy miért sikerült a foszfor csökkenését ennyire csökkenteni a fintengervizekben. tengervizekben. Ez elsősorban Szentpétervár szennyvízkezelésének megoldásával magyarázható. Ez egy nagy sikertörténet. Persze nem csak ennek. Ezen a képen egy kutató ha jól látható, illetve egy olyan hajó, amely viszont foszforral szennyezi a vizeket. Igyekszünk most már a szennyezőket elkapni, és felmérni, hogy mekkora is a szennyezés, egyes helyeken már század részére csökkent a szennyezés fellépéseinek köszönhetően, de hát ez csak pontszerű. Az egész balti tengerre vonatkozóan 20%-os volt a pontszerű foszfor szennyezés csökkenése. Ez azért megfogható eredmény, a legtöbb szerves anyag bebocsátás, kibocsátás pontszerű, és azért hát lokalizálható. Pontosan tudjuk, hogy melyek azok a helyek, ahonnan súlyos kibocsátások kerülnek még a vízbe. Gdansk és Csecsin mellett van két jelentős foszfortartalmú gipsz bánya, és hát persze nyilván a városok, önkormányzatok ö, ö, környékén a nitrogén kibocsátást a városok környéken kell és lehet csökkenteni. Észak-nyugat Oroszországból származik a legtöbb foszfor szennyezés, a városi foszfor szennyezés, erre is tekintettel kell lennünk. A diffúz források visszaszorítása sokkal bonyolultabb. A tengerbe, főleg folyók révén kerül szerves anyag. Ez a Daugava folyót mutatja, amely három országon ö, megy keresztül, mielőtt a tengerbe torkollik. Ne, ezt mind lekövetni szinte lehetetlen. De a, a, a vizes területek diffúz szennyezésével nagyon nagyon kellene fellépni. A legjelentősebb diffúz szerves anyag i szűrni a vízekből a már bekerült szerves anyagokat. Itt a különböző technológiák kilom, foszfor kilónként mért kölcs szűrés talán az egyetlen megfogható, hatékony módszer, erről majd később esélyt, ugyanis a gipszben nagyon sok a foszfor, talajjavításra használják, és súlyt. Olyan haltenyészeteket kellene építeni, vízen lebegő haltenyésztéteket lenne a haltenyésztés. De kép kérdés, hogy ennek a más szempontból szennyező technológiának nyitott a kérdés. Összességében egyszerű a következtetés. Legjobban azért harc nagyon költséges és kétséges eredményeket hoz, de három folyó kezelése mindenképpen szükséges lenne. A fő ok a túlzott műtrágya használat, tehát ha a forrásnál akarjuk nyunk, fontos hívást kapott telefonon, ezért ideiglenesen én veszem át a munkáját, és akkor gyorsan megadom magamnak következtetéseket, amit át kéne. És noha nagyon világosak voltak az előadások, maradtak benne mégis kérdések. Humboldt úrtól kérdezném. Ilyen jogszabályokat, rendeleteket kéne hoznunk, akkor ön, illetve önök milyen jogszabályokat látnának, hogy lenne a dolog. Én nem vagyok mezőgazdasági szakértő, de úgy gondolom, hogy a kap második pillérében kéne foglalkozzanak, valahol csak növénytermesztés van. Egy olyan ö, mezőgazdasági üzemben, ahol állat és növénytermesztés is van, ott fel tudják lehet a trágyát szakszerűbben tárolni, ö, kezelni, ö, szállítani, produkciós megoldás. Nyilván a harmadik pedig bőven lehet. Köszönöm szépen. Karpen úr kíván valamit mondani. Nehéz hozzáfűzni ez bár mit is. Amit már elmondtam, azt ismételném meg a pontszerű kijuttatásról vagy forrásokról. Tehát ez érinti a balti tenger körüli összes országot, és mindenhol javítani kell a helyzeten, vonatkozik ez északon is, Védországban, Finnországban, ahol igen is a belvízi szennyvízkezelést, vagy bel, szárazföldi szennyvízkezelést javítani lehet, de az előadásban már szóba került, hogy a mezőgazdaság a fő forrása a tápanyagoknak, és ez nem egyenlően oszlik meg, ez nyilvánvalóan egy felvetés, amivel érdemes foglalkozni ezért erre fókuszálni kellene ma, az erőfeszítéseink során e, a vízgyűjtő területen belül a balti tenger térségében. Egy tovább, tehát visszavinnénk a mezőgazdaság rendszerébe, körforgásába, akkor gyakorlósítak teljesítenénk, a, nem lehet magukra hagyni nekik a gazdasági valósággal szembe kell nézniük, tehát nem lehet csak őket kényszeríteni, de meg kell adni az ezt. Mezőgazdaság tudna segíteni ebben. Mezőgazdaság tudna segíteni ebben tornába kerül mondjuk a trágyali, vagy részben legalább kezel. Mi a baj ezzel? Tehát hiányoznak a szabályok, vagy csak a költségek állnak útjába ennek? Meghasználni. Egyszerűen túl sok a nitrát, a, a, és ezt a mezőgazdaság okozza és strukturális problémájával. Tehát látjuk, hogy itt van mindenképpen a növénytermesztés, a szárazföldi termesztés, mindenképpen a, a, a gabona csak a költségeken múlik. Tenni kell valamit, mert egyre erősödik majd a nitrát tartalom a talajvízben. Éppen Németországban nagyon aktív a vita erről, egy nagy vita. És ez szinte csak ez okozza, amiről ma beszélünk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem csoda, hogyha sertés telepeket tartunk, 80-100 ezer áll területek, ahol az ember végig megy, azt hiszük, hogy valamilyen régi vegyipari üzem van ott, mint Bitterfeldben az NDK csúcs idején, és eh, ez egy olyan kérdés, hogy adott esetben nem kellene csökkenteni az üzemméreteket aztán a következő tés és az állattenyésztés szétválik, a szántóföldi termesztés kihordja a műtrágyát a földre, mert így növelik a hozamokat, miközben a nagy telepek, állattelepek, hát kell, hogy legyen bérelt területük, mert ez törvényi előírás, kihországok feladata volt, hogy gondoskodjanak arról, hogy nagy folyók közelében például tisztítsák a szennyvizet. A nagy kérdés most az, hogy ez mennyire hatékonyan működik. A nagy szennyvíztelepek ott vannak, azok megépültek. A kérdés csak az, hogy nem, nem a nagy méretű iskolában, és a szennyvizek mielőtt a csatornába jutottak, egyszerűen elszivárogtak a földben, mert nem voltak a csövek. Még Kelet-Berlinben már a 90-es években láttuk, hogy hogy volt ez. És azt kell, hogy mondjam, hogy itt hiányzik egy eltalán... Többen jártunk Kaliningrad környékén, akkor még volt partnerségi szerződésünk Oroszországgal, amit időközben felmondtak. Ott nagyon komoly EU pénzek mentek. Ott az oroszok hálásak is voltak ezért, sokat költöttek tehát arra, hogy legalább Kaliningrad területén ilyen gyűjtőállomás nélkül nem került szennyvíz a balti tengerbe, hát és Oroszország azt tudjuk, hogy mennyire fontos környező ország, és hát alig van kapcsolatunk, ami szerintem egy komoly hiányosság. Alapvetően el kell, hogy mondjam, a parlamentben az első munkám annak idején, 2009-ben az volt, hogy árnyék előadó modell lett volna, arra nézve, hogy hogy kezeljük a makrorégiókat, a keleti tenger vagy a balti tenger, az eutrofizáció, és illetőleg a túlzott hajózás, stb. Tehát ezek a problémák általánosan ismertek, és a balti tenger igencsak alkalmas lett volna. De hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez inkább egy olyan modell volt, amely um, akkor lehetett volna sikeres, hogyha mindenki, aki a makrorégióban van, az akkor megfogalmazott célokat be is akarná tartani. Erre, te, hogy foglalkozzanak a balti tengerrel. Egy pár konferencián kívül nagyon kevés dolog történt viszont, és mindenki megpróbálta magának lecsípni az összegeket, és ez, ez így nem fog működni. A következő nagy téma a halászat lenne. De azt gondolom, hogy ez a teljes áttekintés a makri, hogy mert közösen kéne fellépni nyilvánvalóan, és erre azt kell, hogy mondjam, a makroregi, makroregionális struktúra lehetőséget adna, hogyha minden érintett ilyen szándékkal tudna élni, és elkötelezett is lenne, és úgy gondolom, hogy köszönöm szépen. Ez önmagától értetődő. Remélem további tízre, tíz évre nincs szükség, hogy jobb eredményekkel lépjünk tovább. Jó napot kívánok mindenkinek, köszönöm szépen, hogy meghívtak erre a nagyon érdekes workshopra. Végighallgattam az előző hozzászólókot, azt hiszem érdekes gondolatokat láttunk, és hasonló aspektusokról fogok én is beszélni, mint az előző előadók. Nem kell elvenni az idejüket. Az baltok ekorégiós programot képviselem, ennek van nemzeti szintje is, de igyekszünk koordinálni egy regionális szinten, ez a balti régió lenne a 90-es évek eleje óta, ez VFF, VVF eh, eh, irodáink vannak a balti államokban, ők a partnereink, de Oroszországban Szent Péterváron is van irodánk, és természetvédelemmel is foglalkozunk, igyekszünk szisztematikus menedzsmentet biztosítani a balti tengeren. Azt gondolom, hogy a balti tengert érdemes megvitatni először, mennyire bonyolult ez. Amit látunk a halászat, aztán a szárazföldi szennyezés, ami fontos, és látjuk, hogy különböző eutrofizációs szintek alakultak ki a balti tenger kérdésében. Krisztof is említette, itt nagyon lassan sikerült csak felújítani a Balti-tenger térségét. Minden mindennel összefügg, hát az emberi tevékenység természetesen komoly hatással bír, és hogyha vízgyűjtő területről beszélünk, nagyon fontos, ez négyszer akkora ez a vízgyűjtő terület, mint a balti tenger magában. Egy óriási vízgyűjtő területről beszélünk, szárazföldi területről, amely befolyásolja az egész területet. Tehát ezt látni kell, hogy milyen nehéz éppen ezért kezelni a kérdést, és ezt a fajta problémát le kell zárni, természetesen, ha kezelni akarjuk a kérdést. Az eutrofizáció a legnagyobb kihívása a balti tenger vonatkozásában, a, és a mezőgazdaság az egyik legnagyobb okozója ennek a nehézségnek. Ez egy olyan kérdés itt eh, az alga terjeszkedik a térségben eh, egy eh, kialakul egy oxidációs rendszer, és meg hatalmas pusztulás jön létre, mert erősödnek azok az élőlények, amelyek megeszik ezeket a balgákat, amit itt látunk. Ez az egyik legfontosabb tök, a tőkehal, ami nagyon fontos, a, az, hogy a halászati szempontból kritikus a helyzet pillanatnyilag. A szárny, a, a, ugye, tehát a szokásos szín az, ami, amit itt oldat látunk rajta az uszályokon, de egyébként pedig sokkal világosabb az. Ez azt jelenti, hogy oxigént vontnak ki a tengerből, és e, e, ez történik, ez hogyha az ember nem tud, nem kap levegőt, ezzel lehet ezt összehasonlítani, oxigén hiány alakul ki, tehát egy súlyos esetről van szó, amivel kell, foglalkoznunk kell a WWF-nek, nek, hagyá, hagyományosan az a véleménye, hogy ki kell alakítani a megfelelő eredménytáblákat, hogy hol is tartanak az egyes országok. Kilenc ország dolgozik a cselekvési terven, beszélünk a cselekvési tervről, Van a, van a regionális egyezményünk is, és 2007 óta figyeljük a haladást az egyes országok vonatkozásában az elkötelezett fellépés tekintetében, de itt van a tengerészeti ágazat is, például különböző területeket vizsgáljuk Nemrégben adtuk ki az utolsót, márciusban az ilyen kiadványunkat, e, tehát mondom, nem régiben történt, és újra és újra, amit látunk az eredménytáblákon, hogy további erőfeszítésekre van szükség, a cselekvési terv fokozottabb átültetésére és koordinációra van szükség, és azt gondolom, hogy ezt az előttem szólók már megemlítették. Nagyon fontos az is, hogy legyenek olyan szervezetek, amelyek felvetik ezt a kérdést a Helcom szakpolitikai területen kívül is, és az egyes országoknak be kell mutatni, hogy eredményre jutottak, és nagyon fontos az is, hogy bármilyen ambiciózus egyezményt alá lehet írni, de a végrehajtáson múlnak a dolgok, mert ha ez nem megy, akkor ez nem fog működni. Nézzük meg az eredményeket. A cselekvési terv négy különböző alapvető területről szoktunk beszélni. Van egy általános eredmény, ez piros, ez azt jelenti, hogy minden ország lemaradt attól ahhoz képest, amit a cselekvési terv meghatározna számára Három évük van még, hogy 2021-ig a határidőig ezt teljesítsék, tehát minden országnak van még dolga, és mivel az eutrofizációról beszélünk, vannak országok, amelyek szépen javulnak. Egyes esetekben Dánia vezető szerepet vállal itt, de Svédország és Finnország is jobban alakul. De általában elmondhatjuk, hogy elég rosszul állnak az országok. Most nem tudom bemutatni az összes diát, a jelentés itt van, ha valaki érdeklődne, én nagyon szívesen megmutatom, átadom önöknek a teljes beszámolót, három szegmensbe osztjuk az eutró hogyan lehetne csökkenteni a tápanyag kijutatást nemzeti szinten. Egyetlen ország sem érte el a célokat, eltekintve Dániától, de ezt már említették az imént hogyha itt a lakossági szennyvízről beszélünk, mindenhol mínuszt látunk, tehát a szennyvízkezelés esetében, a mezőgazdaság esetében pedig a tápanyag kibocsátás igen vegyes eredményeket mutat, tehát nagyon sok munkánk van, még iránymutatásokat kell meghatározni, sztenderdeket kell meghatározni, ez már elhangzott, és a végrehajtás, az elszámoltatás is nagyon fontos. Azt gondolom, hogy végül is csak ismétlem, amit az előttem szülők már említettek, a mezőgazdaság az egyik legnagyobb terület, de aztán ide tartozik a szennyvízkezelés is. Ezek 2016-os eredmények, amiket a Helkomnak jelentettek a tagállamok, és mások is mondták ezt, ez nem új dolog, de szeretném aláhúzni ezzel, amit már hallottunk a mai napon. És sokkoló volt, hogy gyenge az eredmény, tényleg, számomra is személyesen. És aztán itt vannak a nagy kérdések, hogy miért, és hát az Európai Bizottságnak már feltették ezt a kérdést. 177 fellépésről beszélünk a cselekvési tervben, és 103-nak a határideje már lejárt, és mintegy 55 százalék a részben valósult meg, és vagy megvalósult, de körülbelül a fele még mindig át kell, hogy kerüljön a gyakorlatba. Tehát azt látjuk, úgy gondolom, hogy feltétlenül szükség van egy ilyen eszközre, de végül is önkétes eszközről beszélünk, és mint már korábban elhangzott, bizonyos EU szabályozások, rendeletek alacsonyabb sztenderdek határoznak meg, mert a Helcom ezt magasabbra viheti, de akkor már önkéntesek ezt tudni kell, és egyfajta kettős beszámolási rendszer van itt a Helkam és a, az EU vonatkozásában, és itt ezért alakulnak ki ezek a nehézségek később, bár nagyon ambiciózusok vagyunk a cselekvési terveinkkel, a, a nemzeti szint nem hajtja végre, amit ő, megígértek. Már beszéltünk erről is, azt hiszem a kutatás fontos, a a műtrágya, a trágya kérdés, arról van szó, hogy nem hatékonyan használjuk fel azt, amit kijuttatunk a növénytermesztésben, a fele az egyszerűen elveszik a talapban, és ez egy fontos dolog, meg kell érteni, hogy itt komoly ered, lépésekre van szükség a szárazföldön. Sok mindent mettünk már a mezőgazdaságban, sok mindent lehet tenni, például a hatékony trágya felhasználás kapcsán a körforgásos gazdaság éppen erről szól, hogy ezeket a hiányosságokat, lyukakat betömjük, hogy úgy mondjam, és sokkal nagyobb profitot jelentene. A gazdák számára például nem kell külön trágyát vagy műtrágyát venni ők, de eh, alapvetően arról is szó van, hogy milyen irányba visszük el a mezőgazdaságunkat. Beszéltünk, többen is említették már a mezőgazdasági környezeti projektekről. A 90-es évek óta vannak ilyen projektjeink. Egyszerűen a tudatosítás nagyon fontos, hogy milyen intézkedések vannak. Gyakran nagyon egyszerű intézkedésekről van szó. És abból egy eh, megfelelő díjat alapítottunk, mint eh, finnországiak a nyertesek a legutóbbi évből, Markus erről és Minna Saki a ők ketten, és azt gondolom tényleg vezető szerepet vállalnak a modern mezőgazdaságban. Ők mindent felhasználnak energiában, és egyszerűen megteszik a lépéseket, nem várják meg, hogy a politika meghatározza, merre kell menni, és tényleg túlmennek azon, ami kötelező előírásként jelen van. Tehát ők tényleg a nagykövetei annak, hogy hogyan lehet működni, de hát a régióban kevesen vannak, még és ez megint csak alátámaszt, a hatékonyság jobb legyen a tápanyagkezelésben. Úgy gondolom, hogy minden hozzászóló említette azt, hogy egyenlően nem elég, amit teszünk a Balti-tenger érdekében. És más részről pedig nagyon fontos, mi a legnagyobb for, vízügyi irányelv, a nitrát irányelv, stb. A hát nagy elefánt itt a teremben az a fontos, hogy a közös mezőgazdasági politikát nézzük meg, mert ők abban érdekeltek, hogy úgy vigyék tovább a dolgokat, ahogy eddig volt business as usual alapon. Ezt a diát is be akartam, ez a gazdasági politika költségvetése. Itt jobbra az hosszú zöld, a közvetlen kifizetések területét mutatja. Ez megint csak egy hagyományos hozzáállást jelent, tehát a közvetlen kifizetések megmaradnak kampon belül, ez egy jövedelem támogatás a gazdák számára, és egy óri csak a felhasználásban, és úgy gondolom, hogy az IMFF már rámutatott arra, hogy a a közvetlen kifizetések megmaradnak a mostani szinten, és ha ezen nem változtatunk, akkor nem változnak meg a dolgok sem. A WWF -e világosan bemutatta, hogy akkor javulna a helyzet, hogyha a világban amikor a vízügyi irányelvről beszélünk, az ottani intézkedéseket a mezőgazdasági politikán keresztül hajtják végre, és ez egy intézkedés a vidékfejlesztési programon belül, de ahogyan ez ma szerepel, csak, csak 30%-ban kötelező a környezetpolitikák hogyan hatnak egymásra, és hogyan lehet hatékonyan fellépni, hogy mérsékeljük azt, amit mérsékelni kell. Egy kutatásra is megbízást adtunk tudósoknak, az Agri-Food Economic Center számára Svédországban, mit, hogy alakulnak a dolgok, hogyha a reform után kisebb költségvetésre, azt hiszem, hogy most kisebb is lesz a kap költségvetés a következő időszakban pillanatnyilag túl lazák az előírások, ennél sokkal célzottabban fel kell lépni a pénzfelhasználás tekintetében is. Itt vannak bizonyos javaslataink, tehát meg kell erre is, de például a tájvédelem ügyében és a gazdaságok bevonása nagyon fontos, és a, ami a mai példák az eutrofizáció, hogyan tudjuk a gazdákat arra készíteni, hogy vállaljanak felelősséget ebben a kérdésben, és meghozzák a szükséges intézkedéseket, de megfelelő támogatást is és a gazdák számára, hogy csökkentsék a műtrágya felhasználást. Nem érdekük gyakorlatilag ezt megtenni, hogy más módon juttassák ki a tápanyagot a talajba. Összefoglalva tehát ami a jövőbeli kapott illeti, itt azt gondolom, hogy között, amelyek irányt szabnak a fejlődésben, aztán látjuk, hogy le kell állítani azokat a mechanizmusokat, amelyek a fejlődést a rossz irányba viszik, célzottan kell felhasználni a pénzeket, ezt nekünk kell meghatározni, aztán pántlikázni kell a kap pénzeket, hogy az eutrofizációt tényleg kezelni, tényleg a eleget tegyenek a célnak, és ez a mérséklés. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Megint csak a kappal ma már foglalkoztunk, és lennének ötleteink nekünk is. Vagyis szívesen vesszük, amit mondott. Éppen a balti tenger déli térségében. Ladies and gentlemen. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! az Interreg programot képviselem a déli balti régióban, de a mai napon több más Interreg programot is megemlítek majd a prezentációmban. A prezentációmhoz tulajdonképpen a többi program képviselőitől is kértem információt és adatokat, de nem a többi program hivatalos álláspontját képviselem. Először is szeretném elmagyarázni, hogy mi az Interreg, hogy ez hogyan működik, és hogyan tudja felvenni a harcot az eutrofizáció ellen. Utána néhány konkrét példát említek majd, végezetül pedig a problémákra fogok rátérni, és ezek megoldási lehetőségeire. Mi az Interreg? Általánosságban elmondhatom, hogy az Interreg, vagy az Interregek, az Interreg programok azért jöttek létre, hogy közös vagy hasonló problémákat lehessen megoldani határokon átnyúló módon. Tehát olyan problémákról van szó, amelyeket egy ország nem tud megoldani. Tapasztalatcsere, új lehetőségek megosztása, megoldási lehetőségek cseréje, ez tulajdonképpen a lényege. Tehát a közös tapasztalatcsere, illetve közös kutatások tartozhatnak az Interreg alá. Új technológiákat lehet tesztelni, kísérleti programokat lehet kidolgozni. Ugyanakkor nincsenek nagy infrastruktúrális beruházások. Ugyanis az Interreg programban az eredmények nem azonnaliak. Az Interreg programokat transnacionális, illetve határokon átnyúló csoportra oszthatjuk. A TN programok általában egész országokat fognak össze, ez a nemzetközi vagy transnacionális, a határokon átnyúló, vagyis CBC Interreg pedig régiókat kapcsol össze. Ezek tulajdonképpen kiegészítik egymást. Sokszor nemzetközi programok indulnak el, amelyeket minisztériumok irányítanak, vagy regionális főhatóságok, míg a határokon átnyúló CBC megállapodások helyi önkormányzatok együttműködését fedik. Ami fontos még az Interreg kapcsán az az, hogy nagyon sok mindennel foglalkozik, KKV-kkel, közlekedéssel, oktatással, befektetésekkel és környezeti kérdésekkel egyaránt. Az általános struktúra tulajdonképpen az, hogy a monitorozási bizottság meghozza a stratégiai döntést, ez a régió képviselőiből áll, ők állnak tehát a mögött, hogy mit is fog támogatni egy adott program. A balti tengeri régióban több mint 12 interreg program működik. Ezeknek a legnagyobb része látható itt a térképen. Van hét tengerrel kapcsolatos program, kettő nemzetközi és öt határokon átnyúló, és ami pedig magát az eutrofizációt illeti, erről három programban esik szó. Van egy program, ez a legnagyobb program egyébként, ami szinte az egész balti tengeri régiót felöleli, ez a déli balti régió, ez a kék, ezzel foglalkozom én egyébként, a zöld a közép-balti tengeri CBC, és van a teljes balti régiót átfogó Interreg. Elhangzott a mai napon, hogy több mint 14 milliárd euró került elkülönítésre az eutrofizációs problémák kezelésére a 2007-2013-as időszakban. Az Interreg ennek csak egy picike részét képezi, és ez a táblázat mutatja, hogy ez a három program, amely az eutrofizációt is az zászlajára tűzte, 2007 óta mekkora összeget költött erre a harcra. A teljes összegek felét, negyedét kifejezetten az eutrofizáció legyőzésére használták fel. Összesen, 20, összesen 43 program volt, amely ilyen céllal működött. És akkor most nézzük, hogy ez hogyan oszlik meg az interregek között. Itt van a három nagy program, ezek körülbelül az eutrofizáció elleni harc finanszírozásának 90%-át adják. Ez igen jelentős összeg. Ezeknek a projekteknek az a lényege, hogy új lehetőségeket próbáljanak ki, és határokon átnyúló módon, helyi szinten kísérleti projekteket indítsanak el. Nézzük a projekteket. A legtöbb projekt két célra koncentrál. Az egyik az, hogy megakadályozza a tápanyagok bejutását a talajvízbe vagy a tengerbe. A másik pedig a tápanyagok kivonása, tehát amely már a szennyezett területekre bekerült. Ezen a képen egy olyan projekt látható, amely a szennyvíztisztító telepek üzemeltetőit köt össze. Olyan helyekről van szó, ahol gyógyszergyárak hulladéka és szennyvize is ezekbe a szennyvíz tisztító központokba kerül. Itt különböző víztisztítási technológiákat vizsgáltak, és ezeknek a költség, költség hatékonyságát. Ez az európai stratégiának az egyik zászlóshajója, és ez a projekt továbbra is folyamatban van. Ezt átugranám ezt a diát. Nézzük a következőt, ezek az élő lagúnák, Live Lagoons című projekt. Ez egy olyan projekt, amely tápanyag kivonására vonatkozik. Ennek csak igen helyi felhasználása van, költséghatékony megoldásokat tesztel a tápanyag kivonás szempontjából. Itt úszó szigeteket telepítettek a vízbe, amelyek kivonják a tápanyagot a vízből. Ez egy következő és rendkívül érdekes téma. Ez egy olyan platform, amely a tápanyag kibocsátó lehetőségeket köti össze finanszírozókkal és donorokkal. Vagyis így valahogy össze lehet kapcsolni a szennyezőket, és azokat a technológiákat, amelyek a tápanyag kivonásával foglalkoznak. Ez az Interreg központi balti program finanszírozását élvezi, és ez is egy zászlóshajós kezdeményezés, ez is egy flagship. Nézzük a következő projektet. Olyan programról van szó, amely a szennyezési forrásokat vizsgálja. Ez a projekt már lezárult, de ez egy rendkívül széles körű projekt volt, és létrehozott 170 demo farmot 7 országban, a Balti tenger partjának minden pontján. Itt próbálták ki a környezetbarát lehetőségeket a tápanyag kibocsátás megállítására, és majdnem két és fél ezer armhoz, gazdasághoz jutottak el ennek a projektnek az eredményei. Amikor problémákról és megoldási lehetőségekről beszélünk, akkor először is nézzük a jogi keretet. Szerintem az interregesek számára a legnagyobb fejfájást az állami támogatási szabály, illetve ezek eltörlése okozta. Ugyanis nagyon komoly állami támogatásra van szükségük ezeknek a projekteknek, és nagyon nehéz helyettük most más finanszírozókat találni. Ugye az állami támogatások csökkentek, szigorodtak, és ez a helyzet nem éppen kedvező. Hogyha megnézzük, hogy ez milyen skálán mozog, akkor azt látjuk, hogy nagyon komoly befektetésekre és erőfeszítésekre van szükség, nagyon kicsi eredményért. Nagyon sok interreg program azt mondaná, hogy jó lenne, hogyha be tudnánk vonni a privát szférát a finanszírozásban, sokkal hatékonyabb finanszírozási módszere lenne a kísérleti projekteknek. Nagyon sok Interreg program foglalkozik az eutrofizációval, de a program közi kooperáció még mindig igen alacsony szinten mozog. Mi megpróbáltunk több más programmal együttműködni, de a nemzetközi finanszírozás és a mainstream finanszírozás között valahogy nem működik az együttműködés. Önmagában véve az a tény, hogy sok hasonló projekt van, az nem baj, mert ez lehetővé teszi a régióknak, hogy elkötelezettebbek legyenek, de mégis maguk hozhassák meg a döntést a saját programjaik kapcsán. A politikai keretekhez való kapcsolódásról már volt szó. Ez olyan téma, ahol még hatékonyabbá lehetne tenni a jogi keretet. Nekem személy szerint az a véleményem, hogy elég jól teljesítünk ezen a területen. Ugyanis nagyon sok projekt, amit finanszírozunk, az tulajdonképpen az EU balti tenger stratégiának is része, vagy pedig más politikákkal kommunikál és áll kapcsolatban. Az egyszerűsítés folyamatos vitatárgya Jelen pillanatban is folynak a viták az egyszerűsítésről, úgyhogy ennél a pontnál nem időznék túl sokat. Hogyha könnyebben meg lehetne szerezni a pénzeket, az nyilván hozzájárulna ahhoz, hogy a közszereplők és a magánszféra nyitottabbak legyenek. Ez ösztönzőleg hatna rájuk. Nézzük meg a programok javítási lehetőség. Arról van szó, hogy a hatásokat hogyan lehet közzétenni és tőkésíteni. Amikor a projektek finanszírozása véget ér, akkor valahogy az eredményekkel nem foglalkozik senki. Éppen ezért oda kellene figyelni arra is, hogy a programok eredményeit már egyébként elkezdtünk ezen dolgozni a programközi együttműködés keretein belül. Az egyik példa erre egy olyan kezdeményezés, amit a Balti-tengeri régió hajtott végre, ezek úgynevezett projektplatformok. Ez tulajdonképpen vagy pedig különböző Európai Uniós alapokból finanszíroznak, még további finanszírozást kapnak arra, hogy egymással kommunikálni tudjanak. Ez lehetővé teszi, hogy a jó gyakorlatokat elterjesszék, és egymás között kipróbálják. Ezen a projekt platformok kapcsán a következő fontos döntés júniusban születik majd meg idén, itt 2018-ban. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Elnök asszony, a harmadik szekcióra nézve konkrét kérdésem nincs. Egy kommentárom van Torreson asszonyhoz fordulva, hiszen az a területén. Úgy gondolom, hogy fontos pontok, ami az első pillér és a második pillér inkább nyeri változást jelent ezek a bizottság részéről, tehát nagyon érdekes lesz látni, hogy mi történik. Ami engem illet, nagyon érdekelne, hogy eslatokat készített. Ebben azt hiszem világos volt az ön hozzászólása, tulajdonképpen kérdésem nincs ezzel kapcsolatban, van talán más képviselők is tennének valamit, ha képesek lennének rá. Tehát milyen projektekre gondol ön, amikor azt mondja, hogy küszöbértékeket el bekövetelni, hogy az állami... Na. Ha egy projekt méretét nézzük, ezek két-három milliós projektek euróban még, és miért van az, hogy az állami támogatás visszavetheti a részvételt? Azért, mert az azzal járó bürokrácia, túl nagy ahhoz, hogy megérje ezen kis szereplők számára, és egyszerűen nem érdekli őket a projekt. Jól értettem a kérdését, elnök asszony? Ön azt írja, hogy a célcsoportok jobb bevonása érdekében az állami támogatásokat el kéne törölni. Én ezt úgy értelmezem, hogy kifejezetten káros az államok, állami támogatás, a szélesávú internet, mert bizonyos összeghatár alatt tényleg nem éri meg a bürokrácia. Nem akarom a szájába adni a választ, csak érdekelt volna, hogy ön hogy érti a saját kijelentését. Szeller kolléga is akar még kérdezni, úgy látom, majd a szabályok, ezt kizárják. Például, ha önkormányzati tulajdonban van a végfeldolgozó, tudják fölvenni az EU pénzeket sem, mert nem tudják megteremteni az ehhez szükséges helyi forrásokat, és aztán elesnek a támogatástól. Peremhelyzet, ahol a privát és az önkormányzati összefonódik, és a regionál politikában gyakran állunk jó helyen jönnek létre, ott, ahol pedig létre kéne jönniük helyileg kis méretben, ott viszont vagy a szabályok, vagy a társfinanszírozás helyileg kellene megvalósítani, nem óriás üzemek formájában. Itt tehát lehet nem éri meg helyileg ilyet építeni, illetve elvezetni a szennyvizet messzebb. És hát itt is kiderül, hogy mennyire bonyolult ez az egész európai finanszírozási struktúra. Nyilvánvaló, hogy a mezőgazdaság, a regionális fejlesztés, a környezeti célok sokszor ütk erre nem figyeltünk oda, arra sem, hogy a természetnek vannak megváltoztathatatlan szabályai. Itt több előadásból is ez kiderült. Nekem is lenne egy konkrét példám. A mi önkormányzatunk erózió ellen kukoricát eh, ültettek, de az első vihar után eh, sok eh, föld sár került az, és úgy tűnik, hogy, hogy a szavak el, eutrofizálódása most már megállíthatatlan. Vagyis ez is azt mutatja, hogy, hogy holisztikusabb látásmódot kéne alkalmazni. Halpusztulás sok helyütt van, nem csak a tengerben, hanem a választ adni? Az előző kérdésemre az állami támogatásokkal kapcsolatban arra gondoltam, hogy az Interreg projektek többsége túl kicsi ahhoz, hogy piaci körülmények is megáll, között is megállná a helyét. Ezek általában tenni. És túl kicsik ahhoz, ugyanakkor, hogy a piaci viszonyokat felborítanák, az állami támogatásokra vonatkozó szabályok hatája alól. Köszönjük a tisztázást. Ezzel akkor vége a tanulságokat. Mielőtt megtenném ezt, meg szeretném köszönni még egyszer szakértő vendégeinknek, hogy eljött meghallgatásból, hogy további strukturális változtatásokra van szükség a kapur. Plastikusan kifejtette nekünk, hogy hogy mekkora egyensúlytalanságok vannak. Aztán sokat hallottunk és tanultunk a végrehajtás visszásságairól, bár rá kéne őket kényszeríteni. Ami az MFF-et, a kapot illeti, eh, érvényesítése, tehát sok jó gondolatot hallottunk ma, amelyeket az EU-tól kapnak. Jelentős pénzeket kapnak, és mégis kevés az eredmény. Tehát valamennyi velését, és az ebből a tanulságokból fakadóan esetleg ö, a szigorúbb élmünket a fő problémákra. Köszönöm ezt nekik, és megígérhetem, hogy kapcsolatban maradunk, a, a bizottságot pedig arra emlékeztetném, hogy azt ígérték nekünk korábban, hogy tagállamokra lebontva figyelmüket. Köszönöm szépen, Pirinski úr. Az árnyék jelentéstevőnk megkért, hogy a nevében szóljak fel. Kedves kollégák, szeretnék köszönetet mondani a pozitív és részletes jelentésért a számvevőszék részéről, és nagyon örülök annak, hogy el tudtok érni a kitűzött célokat. Mint az EMP szakbizottság tagja, örömmel tapasztalom, hogy a munkahely teremtés megfelelőképpen működik. És mint a KONT szakbizottság tagja, Szeretnék köszönetet mondani a számvevőszéknek, hogy beazonosította a problémák gyökerét, és szeretném elmondani, hogy már meghoztuk részben azokat az intézkedéseket, amelyekkel ezeket orvosolni tudjuk, és dolgozunk azon is, hogy megtanuljuk és feldolgozzuk a múltban elkövetett hibák leckéit mindannyian azon dolgozunk, hogy az eredmények hatékonyabbak legyenek, hogy a kiválasztási eljárás jobb legyen, és hogy tényleg azokat a produktív beruházási projekteket tudjuk támogatni, amelyek a leghatékonyabbak lesznek. Szeretném még elmondani a különjelentés kapcsán, hogy az európai hozzáadott értéket én is rendkívül fontosnak tartom. 40 projektből 30 az EU pénze nélkül nem jött volna létre, és 18 talán létrejött volna, de kisebb mértékben, és sokkal lassabban. Nekünk az első két csoportra kell ebből koncentrálnunk a következő MFF-ben, és képviselőtárs nőm várja az együttműködést. Az... E Uh, uh, a bizottság részéről nagyon örülünk annak, hogy a szembevőszék elkészítette a jelentését a beruházások tartóságának kapcsán. Ez hozzájárul ahhoz, hogy közösen és globális módon egyfajta teljesítmény alapú megközelítést tudjunk alkalmazni. A jogi keret a fenntarthatóság és a tart- tart, tartóság kapcsán javult a 2014-20-as időszakban eddig az előző programos, programozási időszakhoz képest. A bizottság egyetért azért azzal is, hogy a tartóságot továbbra is lehet még javítani, hogy a 2020 utáni keretben még hatékonyabbak lehessünk. A bizottság hangsúlyozza azt, hogy a beruházások tartóságát folyamatosan javítani próbáljuk, és egy közös stratégiai tervezési megközelítést is kidolgoztunk, hogy a keretintézkedések megfelelőek legyenek. Az ex ante elemzés például a nagy projektek költséghatékonysága, a technikai vizsgálatok, a monitoring csoportokban való részvétel, az előrehaladás jelentés, valamint az eredménymutatók mind ezt a célt szolgálják. Legalább egy evaluációt el kell végezni, a kezdeti szakaszban, és a bizottság azt a megközelítést alkalmazza, hogy legyen szisztematikusan ex post evaluáció is. És a megosztott menedzsment alapelvével összeegyeztethető az, hogy a tagállamoknak biztosítani kelljen az eredmények tartóságát azzal, hogy megfelelően választják ki a projekteket, és a CPR-ban lefektetett követelményeket alkalmazzák. És most mondanék néhány szót a jelentésről és az ajánlásokról. A számvevőszék eredményei kimutatják, hogy az auditált projekt valamennyi, valamennyi auditált projekt betartotta a jogi követelményeket és az ezzel kapcsolatos határidőket. Bizonyos esetben az eredmények nem maradtak meg hosszú távon, és ennek az az oka, hogy hiányzott a megfelelő hangsúly a tartóság kapcsán a projektmenedzserek szintjéről, és maga a számvevőszék is elismerte, hogy bizonyos esetben külső tényezők, például a piaci vagy a gazdasági tényezők változása okozta azokat a negatív hatásokat, amelyek ártottak a tartóságnak. Öt ajánlásról van szó a tagállamok irányába, és három ajánlás született a bizottság irányába, a számvevőszék tollából. A bizottság nevében elmondhatom, hogy mind három ajánlást el tudjuk fogadni. A tartóság kapcsán, az output kapcsán, az ex post evaluáció kapcsán, a tartósági periódus után, illetve a korrektív intézkedések kapcsán. Tehát a számvevőszék valamennyi ajánlását megértettük, és egyetértünk ezzel, és itt és most ünnepélyesen fogadom, hogy foglalkozni fogunk azzal a kérdéssel, hogy az outputok tartóságával hogyan küzdenek meg a tagállamok. És természetesen megpróbálunk felkészülni már a 2020 utáni időszakra is. A tartósági aspektust az ex post evaluációban is erősíteni fogjuk, természetesen azokon a határokon belül, amelybe a határidők beszorítanak minket. harmadsorban pedig biztosítani tudjuk, hogy a 71-es cikket szigorúan mindenki be fogja tartani, és a bizottság a megfelelő korrekciókat alkalmazni fogja, amikor a tartósággal kapcsolatos jogszabályok nem érvényesülnek, vagy súlyosan sérülnek. Röviden. Ez a jelentés véleményem szerint egyértelműen mutatja, hogy mindannyian azon aggón dolgozunk, hogy hogyan lehetne a pénzek elköltését hatékonyabbá tenni. Kimondjuk a jelentésben, hogy a jogi keret javult, a 2014-20-as időszakban az előző periódushoz képest. Egyik fontos szereplője ennek a gyakorlatnak szintén felelős azért, hogy a jogi keret megfelelő legyen és a jelentés ajánlásaival mi is hozzájárulunk ahhoz, hogy önök hatékonyabban tudják elvégezni a munkát a következő programozási periódusban. Ki megértette és elfogadja az ajánlásokat. Köszönöm. Igen, néhány szó erejéig szeretnék. Úgy gondolom, hogy amikor legközelebb visszatérünk majd erre a témára, állítunk elő, különben nem lesz elég pontos a munkánk. Lezárom a 13-as napirendi pontot, és megkezdjük a 14. napirendi pontot. Az előadónk Kádenbach képviselő. Thank you, Madam Chair. Um, Köszönöm, elnök asszony. Ha megengedi, előre bacsátanék valamit előadásom előtt. A kap keretébe kell helyezni mindezt, és a ma délelőtt elhangzott témákhoz is kapcsolódik az, amit most bemutatok. Ez tehát egy széki jelentés, auditing jelentés több tagállam vonatkozásában az új egyszerűsített költségelszámolás témájában. Mik ezek az új opciók? A pénzügyi támogatás a vidékfejlesztés számára többnyire abban áll, hogy a már felmerült költségek egy részét visszatérítjük, de már a múltban többször kiderült, hogy ez a fajta finanszírozás nagyon ö, hiba érzékeny. Ezért meggyőződésünk, hogy egységenként elszámolás át, átalány ö, jellegű finanszírozás, vagyis az új opciók számos intézkedés, hogy az előző auditunk után valamelyest ugyan egyszerűsítettek a költségelszámolási szabályok és rendszerek eredményekhez. Az egyszerűsített költségelszámolás, az SCO a következőkben, és időt takarít meg az ellenőrző hatóságoknak is. Kevesebb adminisztratív vizsgálat. Jól lehet így kezelni, mert látjuk, hogy a bujik és a jogalkotó figyelmét arra is felszeretném hívni, az új SEO-k kifejezetten a vidékfejlesztésre szabottak. Vannak más szabályok is, amelyek kizárják vagy nehezítik az seo használatát. Egyes beruházás típusok során ezt el kell is. Outputhoz, de nem eredményhez kötöttek voltak a korábbi a bizottság számára. Első ajánlásunk az, hogy a bizottság tekintse át az eddigi SEO-k, vizsgálják, vizsgálhassák új szabály létrehozásával a belső ellenőrzés során, és végül pedig a harmadik ajánlásunk azt mondja ki, hogy a bizottságnak ajánljuk, hogy az seo megfelelő használatát könnyítse meg, és vizsgálja meg további SEO jellegű gyors megoldások esetében ténylegesen egyszerűsített, egyszerűbb megoldásokkal járnak, jobb ez az adminisztráció szempontjából is, jobb ez, egyszerűbb ez a végső kedvezményezet szempontjából is, és ez rögtön rávezet a második kérdésre mi, mert nem szükség volt arra, hogy konkrét módszereket dolgozzon ki az adminisztráció, hogy egyszerűsíteni lehessen a kiszámításokat, egyszerű mechanizmus. Azt is láttuk, hogy végig gondolni azt, ugye, hogy milyen feladatot jelent ez az adminisztráció szempontjából az elején. Ez oda vezet, hogy az új megoldások egyszerűbbé tették az ő munkájukat a végén, mert ennyire alaposan végiggondolták az egészet, ezek egy a ö, megoldást kell továbbfejleszteni a vidékfejlesztés területén. Más szakpolitikai területek példáját követve, itt van a kohéziós politika például az EU-ban, ez a módja annak, hogy megoldjuk ezt a kérdést véleményünk szerint. A második ajánlás, és hát ön is azt mondta, jelentőségű, hogy az új opciók központjában a, a módszerek állnak, mert a metodológia, a módszertan támogatja a pénzügyi támogatás korrektségét és megfelelőségét, mert ez egy megbízható, robusztus megoldás kell, hogy legyen. Ezért aztán úgy találtuk, hogy nem világos kell, hogy a módszerek, amelyek a végső megoldás mögött állnak, e, ezek, ezeket jól alakítják ki. Nem tudom, hogy válaszoltam a kérdésére ezért vannak az ajánlások. Valami félreértés lehetett az aggályom, nem az önök, tehát ebben megint csak egyet értünk. Rusev úr a mezőgazdasági főigazgatóság részéről kap szót. Rusev úr.